pont, de minden rendben van, hiszen a jelentéstevő itt van velünk. Ez a napirendi pont pedig nem más, mint David Martin úr jelentése az Európai Parlament eljárási szabályzatának hozzáigazítása a Lisszaboni szerződéshez. Először is megadom a jelentéstevő Martin úrnak a szót. Köszönöm, elnök úr, először is a türelmét és köszönöm a jelenlétét is. Amikor 1984-ben bekerültem az Európai Parlamentben, én Ken Collins skót